Ja, liebe Kollegen und Kollegen. Kedves kollégák. Cher collègue. Ja, ich darf die heutige Sitzung des äh, Haushaltskontrollausschusses. Megnyitom a mai Költségvetési Ellenező Bizottság ülését. Van-e a kollégáknak a napirenddel kapcsolatban óhaja, sóhaja, panasza? Ha nincs jelentkezés, akkor el szeretném mondani, hogy a bizottság Task Force-jának reformra gyakorolt hatása című ö, meghallgatás az Európai Parlament elnökének kívánságára és a frakcióelnökök beleegyezésével politikai okok miatt, a tegnapi választások miatt elsősorban, és a kompetencia kérdés tisztázatlansága miatt elmarad. A koordinátorokat tájékoztattam a helyzetről, és szeretném most a kollégáknak elmondani, hogy az elnök érvei teljesen érthetőek voltak, ugyanakkor a Költségvetési Ellenőrzős, Ellenőrző Bizottság azon a véleményen van, hogy a görögországi kiadási gyakorlat, illetve az EU pénzek felhasználása azért olyan téma, és annyira aktuális téma, hogy egyrészt ez a mi kompetenciánkba vág, másrészt pedig valamikor meg kell beszélni. Ezért a koordinátorok úgy döntöttek, hogy ezt a meghallgatást elhalasztjuk, de a lehető leghamarabb bepótoljuk a Task Force képviselőinek jelenlétében. Tehát a előkészítése folyik. Mai ülésünket a weben lehet követni, webstreaming van tehát, tehát aki ma felszólal és bekapcsolja a mikrofonját, az egyben több milliárd ember számára elvileg látható. Most akkor nézzük a napirendet. A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése az első érdemi napirendi pontunk. A téma előadója Iliana Ivanova asszony a néppártól. de nem, elnézést, ezt a témát el kell, hogy halasszuk, mert ő nem tudott ma eljönni. Én a régit néztem, a régi napi rendet, mondja az elnök. Gyakorlatilag a hatos napi rendi pontról kell csak beszélnünk. A hatossal, vagy az utolsóval kezdjük az első körből. Bizottságunk küldöttsége Litvániába az Ignalina atomerőműhöz. A programot köröztettük, érdekes, izgalmas tárgyalások várhatók. Van-e itt a kollégák közül bárkinek most ezzel az utazással kapcsolatban kérdése, felvetése, mondani valója? Nem látok jelentkezést. Akkor a program alapján fogunk eljárni, és akkor ezt a napi rendi pontot kipipáljuk. Jelentkezett ott valaki? Ja, ist natürlich jederzeit möglich, dass der Vertreter des Rechnungshofes. Mhm. Nyilván Fazakas úr a számvevőszék részéről megszólalhat e téma kapcsán is, hogy megtudjuk a számvevőszéktől a legfrissebb információkat a témában. Köszönöm szépen, elnök úr miután olyan kedvesen meghívott erre az ülésre engem. Szeretnék néhány tippet adni önöknek, ha szabad, a litvániai látogatással kapcsolatban. Röviden összefoglalnám a helyzetet az atomerőművel kapcsolatban, és néhány fontos témát egy kvázi úti, útra valóként a lelkükre kötnék. Kedves kollégák, hölgyek Hölgyeim és Uraim, meg szeretném köszönni, hogy meghívtak a mai eszmecserére, és a litvániai úttal kapcsolatban megszólalhatok. Gratulálok önöknek ahhoz, hogy konzekvens megközelítést alkalmaztak a atomerőmű megszüntetésével kapcsolatban, és most, hogy meg akarják látogatni ezt a telepet, amely látogatás és amely ország nagyon releváns a bizottság és az önök munkaprogramja szempontjából. Nemrégiben a számvevőszék jelentését elolvastam az atomerőművek le bezárásához nyújtott támogatásról, a jelenlegi és jövőbeli kihívásokról. Az anyag arról szólt, hogy az atomerőművek bezárását a szükségleteknek megfelelően kell kialakítani, a munka program elkészült, minél hamarabb be kell zárni ezt az atomerőművet, mert erre van szükség, de ennek nyilván költsége van. Ami a decommissioning programot illeti, van egy általános atomerőmű bezárási elképzelésünk, de hiányzik ennek a pénzügyi terve a konkrét esetben, és nem született meg a kellő szabályok szerint a döntés a finanszírozásról. Az eredeti audit célja az volt, hogy a bizottságot ellenőrizzük, de a szándevőszék megvizsgálta a három ö, erőművet, ö, köztük a litvániait is elsőképpen, ez volt a legfontosabb, és az, hogy most önök is elmennek Ignalinába, ö, nyilván nem nélkülözheti a számvevőszék által kimutatott tendenciákat, trendeket és a feltárt történetet. Az audit után két évvel most felmérhetik, hogy mi történt a számvevőszék látogatása óta, milyen trendek ö, alakultak ki, és milyen irányba tart ö, az egész projekt, és önök, mint politikai szervezet levonhatják a jövőbeli lépésekre vonatkozó következtetéseket. Néhány ö, részlettel is szolgálnék arról, hogy szerintünk hol tart az leszerelés, a bezárás. Tíz éve tart a folyamat, 1,3 milliárd eurót költöttek el eddig, de még mindig nincs bezárva az atomerőmű. Nem rég szóvá tettük azt is, hogy újra megnyitották. Nagyon régi dokumentumok alapján tervezik a bezárást, a technológiák azonosítása, leírása nem történt meg, hiányzik a stratégia és a prioritások megfogalmazása a bezárással kapcsolatban, és az esetleges hatások csökkentésének lehetőségeit sem aknázza ki a leírt stratégia. A, az országban a programok menedzselése nagyon bonyodalmas és költséges, nincsen benne monitoring follow-up, és gyakorlatilag az érintettek végzik azt, és külső konzulenseket furcsa, hosszú távú megbízásokkal vonnak csak be. Tehát, hogy ezt megmagyarázzam, hogy ez mit jelent, az úgynevezett dual channel management bevezetése Litvániában egy helyi sajátosság, és eh, ez azt jelenti, hogy van egy management egység, és van egy eh, az EBRD a bank által finanszírozott egység. A kettő között nincsen kommunikáció, hiányoznak az adatok, eh, és nem átlátható az egész rendszer, és késedelmet szenved a bezárás. Tehát tisztázni kéne most már, hogy mi az EBRD szerepe ennek a, ebben a folyamatban? Ami pedig a bezárási programokra vonatkozó egyéb javaslatainkat illeti, ezek benne vannak a jelentésünkben és a bizottsági javaslat is leírja, hogy Litvániának részletes bezárási tervet kéne 2014-ig benyújtania, a tagállami felelősségeket, a koordinációt definiálni kell, és 2014 és 2017 között 229 millió eurónyi pénzt hogyan fogják felhasználni. A litván Minisztérium beslése szerint a bezárás teljes költsége 2014 és 2020 között 870 millió euróra rúg, és már most 770 milliót kérnek az EU költségvetéséből ehhez. Úgyhogy az önök látogatása érdemi lesz, és ha szükségesnek látják a program egyes aspektusjának feltárását és az auditunk eredményeinek megismerését, akkor mi nyitottak vagyunk a kiváló együttműködés egyében önöknek minden adatot átadni, ezt az egész csomagot, egész anyagot. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy önök mit állapítanak meg Litvániában. Hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon hálás vagyok, hogy meghallgattak, és hogy elmondhattam ajánlásaimat. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Fazakas úr. Magam is, és a szakbizottság nevében megköszönöm a számvevőszék értékelését. Nagy jelentősége van ennek, és annak, hogy frissítették vonatkozó véleményüket. Nem egyszerű téma ez, annál is inkább fontos ez. Mióta a számbevőszék jelentésével foglalkoznánk, az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulok, Péter Rosszhoz, hogy ő kíván-e szólni az Európai Bizottság szempontjából a témával kapcsolatban. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, érdeklődéssel olvastam a, és tanulmányoztam a, az utazási terveket. Engedjen meg egy általános megjegyzést, vagy tegyek az elején a programmal kapcsolatban. Az atomerőművi részt fogják önök megvizsgálni, illetve azon energiaprojekteket, amelyek az atomerőmű bezárását kompenzálják, váltják majd ki, és a különféle gáz erőműveket, illetve azokat a berendezéseket, amelyek ezekhez kapcsolatosak, nem fogják meglátogatni holott ez kb. 30%-át teszi ki a teljes energetikának az országban. Az Sziklina erőmű maga június 1-én az akkori donor konferencia Londonban döntött erről, illetve kellett megállapítsa sajnálattal azt, hogy kulcsfontosságú projektben nem kielégítőek az előrelépések. A B1-es Interim Fuel Storage Facility projekt, az átmeneti tározó projekt azért kulcsfontosságú, mert ezt be kell fejezni ahhoz, hogy a második eh, reaktorból eltávolítsák a fűtőelemeket. Az első blokk már üres, tehát azt már leállították, és, és ezen blokk leépítése folyamatban van, ahogy a bizottság is megállapíthatta, azonban a második reaktor blokk víztározói is tele vannak még, és a, és a fűtőelemek is benn vannak még a blokkban. Ahhoz, hogy kiürítsék ezt a reaktort, és eltámadják a fűtőelemeket, azhoz arra van szükség, amit Fazakas úr is mondott, erre van szükség ahhoz, hogy ahogy Fazekas úr is mondotta, visszafordíthatatlaná váljon a, a folyamat, azaz a, az erőmű bezárása. Fontos volt megosztanom ezt az információt önökkel, mert helyben önök egy kulcsfontosságú projektre is kell, hogy koncentráljanak, amely meghatározza az atomerőmű bezárásának egyes lépéseit is. Köszönöm, fontos információ volt ez. Nem tudom, hogy van-e a szakbizottság részéről kérdés vagy hozzászólás. Ha az összképet megvizsgáljuk, akkor az Európai Unió kiadásai tekintetében eljutottunk odáig, hogy a középtávú pénzügyi tervezésről szóló tárgyalások során a tagállamokkal ezt most már napirendre kell tűzni. Kérdésem a számvevőszék képviselőihez szól, és a bizottságihoz is. Miután tudjuk, hogy a kiadások az Evelinnel kapcsán, Ignalina erőmű kapcsán egyáltalán lehet tudni, hogy me, mekkora volt, mekkora és mekkora lesz ez a teljes összeg, míg ö, visszafordíthatatlanul bezárják ezt az atomerőművet, és ennek, hogy mekkora a költségvetési kockázata az EU költségvetése szempontjából, mennyibe fog ez nekünk kerülni évente 2014-től, ugye a többéves pénzügyi terv szempontjából ezt nyilván figyelembe kell venni, milyen számokkal lehet operálni. Van-e más kérdés a bizottság tagjaitól? Ha nincs, akkor megadom Fazakas úrnak a szót, hogy válaszoljon a kérdésre. Köszönöm. Ahogy a jelentésünkben is leírjuk és hangsúlyozzuk, és ahogy a bizottság véleményében, a jelentésünkről szóló véleményéből is benne van, Litvániának be kéne nyújtani egy részletes decommissioning tervet, és részletes idő és költségtervvel együtt. És ezt 2014-ig be kell nyújtani az országnak. Jelenleg Litvánia ö, csak egy nagyon általános tervet nyújtott be. 2014 és 20 között azt mondják, de nem részletezik, hogy majdnem 900 millió euróba, 870 millió euróba kerülne, és ebből Litvánia 770 milliót az Európai Unióval kíván finanszíroztatni. Tehát egy egyoldalú segítségnyújtás formájában. A bizottság és a számvevőszék a, a többéves pénzügyi tervben azonban csak 229 milliót szerepeltet, és a jelentésünkben is benne van, hogy ez egy óriási finanszírozási hiány, különbség, és nem lesz elég a pénz, jóval nagyobb a litván fél beslése, mint amit az EU erre szánni tud és akar. És ez egy kulcskérdés, hogy mikor kapjuk már meg Litvániától a részletes tervet, hogyan tudják megindokolni ezt a hatalmas költséget számszerűen, és ha ezt már látjuk, akkor elkezdődhet egy nagyon nehéz tárgyalási időszak, hogy kitaláljuk, hogy ki finanszírozza ezt. Mert ugye elv szerint a polluter pays principle alapján a szennyezőnek kéne fizetnie, csak ha megengedik, akkor elmondanám, hogy Litvánia, litván politikusok nemrégiben úgy nyilatkoztak, hogy ha a finanszírozást nem kapják meg, akkor akár az atomerőmű újra beindítását sem zárják ki. Tehát próbálják zsarolni az EU-t, és el kéne jutnunk odáig, hogy ne csak így a levegőbe dobálják ezeket az óriási számokat, hanem az érvek mentén sikerüljön tárgyalni velük az ottani céggel, az ottani kormányjal. Ja, Finlánk. Igen, köszönöm szépen, Fazakas úr, nagyon fontos utalások voltak ezek, további jelentkezőt nem látok a e témához kapcsolódóan, akkor lezárjuk a téma vitáját. Köszönöm a tájékoztatást mindannyiuknak. Következő naprendi pontunk. Ivanova asszony még nincs itt, ezért azt javaslom, hogy folytassuk azzal a véleménnyel, melynek Dolcs Tamás a jelentéstevője. Ha egyetért vele, akkor megadom neki a szót. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt eh, elnök úr, kedves kollégák, <clears throat> tisztelt jelenlévők! A véleménytervezetem az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóró Európai Parlament és tanácsi rendelete irányuló javaslatokhoz kapcsolódik. Engedjék meg, hogy eh, a elkészített véleménytervezethez röviden három pontban szóbeli kiegészítést fűzzek. Először néhány szót szeretnék szólni a hátteréről ennek a véleménytervezetnek, illetve a véleménytervezet tárgyát képező eh, rendelettervezetekről. Ugye közismert tény, hogy a közös agrárpolitika reformjával kapcsolatos javaslatait jóval korábban elkészítette az Európai eh, Bizottság. Ezzel kapcsolatban az Európai Parlamentben az Agri Bizottság négy jelentést készít. A négy Agri Bizottsági jelentéshez három Költségvetési Ellenőrzési Bizottsági vélemény készül. Az Európai Számvevőszék is elkészítette véleményét az Európai Bizottság javaslatáról, amely értékes számvevőszéki jelentést legutóbbi ülésünkön tárgyaltuk Michel Kreten számvevőszéki tag interpretációjában. Költségvetési Ellenőrzési Bizottságról lévén szó engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy a mezőgazdasági támogatások területén nem rossz a becsült hibaarány. A Európai Számvevőszék legutóbbi ezzel foglalkozó jelentése alapján ez a nagyságrend 2,3% volt, ami már közel áll a kimondottan jónak mondható 2% aratti eh, arányhoz. Másodikként a vélemény tervezett fő elgondolásairól szeretnék néhány szót szólni, ahogy ezt Kreten úr számvevőszéki jelentésének legutóbbi tárgyalásakor is elmondtam, alapvetően három gondolat, három elképzelés, három pont köré kívánom szervezni, szerkeszteni a véleménytervezetet, egyrészt a célkitűzések, az Európai Bizottság, illetve a jogszabálytervezetben szereplő célkitűzések pontosításának a elgondolása, az ellenőrzés áttekinthetőbbé és hatékonyabbá tétele, illetve az oly sokat emlegetett egyszerűsítés eh, tényleges gyakorlati lépései eh, felé. Végül nem utolsó sorban engedjék meg, hogy természetesen elkerülve azt, hogy az írásban is ismerhető véleménytervezetet most A-tól Z-ig eh, ismertetném, ez eh, fölösleges időpocsékolás eh, lenne. Azt szeretném kiemelni, hogy a célkitűzéseket illetően egyetértek a számvevőszék megállapításával, hogy a jogszabálytervezetben a célkitűzések nem elég konkrétak, nem elég jól körülhatárolhatóak. Öt módosító indítványom, amely a véleménytervezet részét képezi, mind azt a célt szolgálja, hogy támogassa az Európai Parlamentnek azt az általános elképzelését, amely a közös politikák esetében a világos, egyértelmű, hatékony, eredményorientált célkitűzések megfogalmazását szolgálja. Ami az ellenőrzés kérdéseit illeti, itt különösen fontosnak tartom azt a elemét a véleménytervezetnek, amely kötelezővé tenni azt, hogy a tagállamok vidékfejlesztési programjain végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatban az Európai Bizottság a programok jóváhagyása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy eh, a tagállami ellenőrző rendszer megbízhatóan és hatékonyan működik-e, így a programok végrehajtása során az ellenőrzési problémák súlyát, jelentőségét, nagyságrendjét csökkenteni lehetne. És végül, de nem utolsó sorban az egyszerűsítés kérdéskörét illetően én magam eh, nagyon határozottan annak a pártján állok, hogy ez ne csak szlogen, ne csak unos, untalan, álmunkból felriasztva elmondott bölcsesség legyen, hanem az előttünk álló hétesztendős tervezési időszak közös politikáit meghatározó norma tervezetekben minél kézzelfoghatóbb megoldásokat találjunk, így a 7-es és 13-as módosító e, javaslatom azt a e, célt e, szolgálja, hogy a források felhasználása tekintetében a végfelhasználók szempontjából, illetve az adminisztrációs költségek bonyolultság, az adminisztráció bonyolultsága szempontjából minél átláthatóbb és egyszerűbb rendszer jöjjön létre. Arról is szeretném tájékoztatni kedves kollégákat, hogy három technikai jellegű módosító elképzelés is szerepel a véleménytervezetben. Összefoglalva, Kreten úr véleményére építve, e, a célkitűzések pontosítása, konkretizálása, az ellenőrzés hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele, illetve az egyszerűsítés céljait szolgálja a véleménytervezetünkkel kapcsolatban. Örömmel várom mindenkinek az észrevételét. Ja, vielen Dank, äh, Herr Berichterstatter. Köszönöm szépen Deutsch Tamásnak. Most akkor az Európai Bizottság főigazgatósát gát fogjuk meghallgatni, az Agri főigazgatóságot, Rudolf Mögölit. Parancsoljon. mondja el nekünk a saját szempontjából, amit a dossziéról tudni érdemesnek talál. Köszönöm, elnök úr! És köszönöm, hogy elmondhatjuk mi is a véleményünket rövid leszek. Minden módosítóhoz van persze konkrét megjegyzésünk, de most nem akarom ezeket mind elmondani, és ezzel untatni önöket. Az a három pont, amit az előadó megnevezett, legyen csak a kiindulási alapunk, ezekre reagálnék. A cél kitűzés szempontjából. Úgy gondolom, hogy amikor a bizottsági javaslatot értékelik, akkor van némi eltérés közöttünk, mert a bizottsági javaslat a vidékfejlesztés politikát hat prioritáshoz szeretné kötni, amelyeknek mindnek az a célja, hogy a 2020-as stratégiában meghatározott célokat segítsenek megvalósítani. Ez a hat prioritás további 18 úgynevezett focus area-re bontódik le, célfeladatokra, célterületekre, amelyeket a tagállamoknak mint iránymutatást szántunk. Összegészében azt mondhatjuk, hogy a vidékfejlesztésen belül egy fokozatos egymás utáni bottom-up, bottom vagyis alulról fölfele építkező folyamatos fejlesztést képzelünk el. A tagállamoknak kell meghatározniuk, hogy a saját eljárásaiknak megfelelően egy SWOT analízis elvégzése után, hogy mik a helyi szükségletek, és ebből az országos programot megfogalmazni, a regionális, az országos programot, és aztán végül pedig ezt az EU felé továbbítani. Tehát az EU nem mondhatja meg egészen a konkrét intézkedések szintjéig, hogy mit csináljanak. Ez ellentétben lenne a vidékfejlesztési alapkoncepcióval, és a tagállamok nem is nagyon hagynák ezt, hogy ezeket rájuk oktrajáljuk. A vidékfejlesztés specifikus céljait nekik kell kijelölniük. Tehát a kettőtől négyig terjedő módosítókkal és a hatos módosítóval ezért van gondunk. Nem mennék bele most a részletekbe, de ezt szerettem volna leszögezni, hogy a 2, 3, 4 és a 6-os módosítókkal bajunk van. Ugyanakkor osztjuk a vélemény szerzőinek azon véleményét, hogy egy jó, hatékony programozási eljárásra szükség van, és a végrehajtását a vidékfejlesztési programoknak a bizottságnak felügyelnie kell. Ez a mi feladatunk. Ugyanakkor azt is leszeretnénk szögezni, hogy a programozás a társfinanszírozási rendszer miatt a tagállamok feladata, a bizottság csak a tagállamok által begyújtott tervek végrehajtását vizsgálhatja, és ez az egyetlen lehetőségünk és egyben kötelezettségünk is, ami a végrehajtás felügyeletét illeti, nekünk nincs jogunk a vidékfejlesztési helyi prioritásokba beleszólnunk, csak abba, amit majd meg is kell tárgyalnunk, hogy a horizontális rendelet végrehajtása hogyan zajlik. Ez ugyan, ugyanis rendelkezik részletesen a helyi ellenőrzésről, az elszámolási eljárásokról és a pénzek elszámoltathatóságáról. Röviden még szólnék egy témáról, amely viszont minket foglalkoztat. A vélemény kapcsán az ötödik pontban az ötös módosító azt mondja ki, hogy az Európai Bizottságnak kellene a helyi akkreditációs jóváhagyási feltétlenül tételeket felügyelnie. A horizontális rendelkezés ezt pontosan tartalmazza már, hogy ezt hogy kell végezni. Úgy gondolom, hogy a megosztott programozási felelősségen belül ezt nekünk csak utólag van lehetőségünk és jogunk ellenőrizni, menet közben nem, utólag viszont levonhatjuk a pénzügyi konzekvenciáit is ennek az ellenőrzésnek, Tehát nem lehet minden egyes program szintjén nekünk az akreditálást, a jóváhagyást ellenőrizni, nekünk nincs is erre kapacitásunk. A bizottság javaslatában számos olyan elem van, mint például az általány elszámolása a költségeknek, amivel lehet rugalmasabbá tenni a rendszert, és a politikának is megkönnyíteni a dolgát az a lényeg, hogy az eljárás technikai kérdésekre vonatkozó szabályok a horizontális szövegben benne vannak, amelyet a strukturális alapokról alkotott az Európai Unió, és ezek a közös eljárások és szabályok valamennyi strukturális pénzre, nem csak a strukturális alapra és kohéziós alapra vonatkoznak. Tehát véleményünk szerint a jelentés tervezett jó alapot ad a további vitához, de vannak olyan módosítók, amelyekkel nem tudunk egyetérteni. Mert úgy gondoljuk, hogy az előadó javaslatai nem állnak azon célok szolgálatában, amelyek a bizottsági javaslat alapját képezik. Köszönöm szépen, Mögele úr. Mielőtt elkezdjük az eszmecserét, megint csak a számvevőszék képviselőjét szeretném üdvözölni körünkben, és neki adnám meg a szót, hogy mondja mondandóját, ha van ilyen. Nincs. Akkor Iván kollega a következő. Doar o intervenție scurtă în acest moment. <clears throat> Aș vrea să mulțumesc uh, raport. Nagyon röviden, szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Azért, mert a dokumentum jelenlegi formája, jelenlegi verziója sokkal jobb, mint az eddigi. A, de vannak olyan módosítók, például a 8-as és 9-es, amely a kis gazdálkodókkal foglalkozik. Itt úgy érezzük, hogy a bekezdések törlése nem oldja meg a problémát, ennél konstruktívabb megoldásra van szükség, és azt hiszem, hogy a bizottságot arra kell kérni, hogy itt magyarázattal szolgáljon, hiszen a jelenlegi fogban ezek a bekezdések nem maradhatnak benne a szövegben, tehát ezeket át kell gondolni. De nem gondolom, hogy egyszerű törlésük megoldaná a problémát. Tehát itt tisztázást kell kérni a bizottságtól, ez biztos. Ezen kívül a 12-es módosító, ami a bizonyos döntések környezetvédelmi hatástanulmányát illeti. Itt azt hiszem egy kicsit visszafogottabban kell fogalmazni, tehát kockázatelemzésre van szükség, amely megfelel a jellegi jogszabályoknak. Aztán, ami a kedvezményezetteket illeti, például az erdőtulajdonosokra gondolok. Romániában nagyon sok helyi illetve önkormányzat tulajdonában vannak erdők, azonban ezek a szervezetek vagy hatóságok nem jogosultak a támogatásra, azért, mert a Natura 2000-es program korlátozásokat jelentett. Azt hiszem, hogy ezt is figyelembe kell venni. Ismét szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és azt hiszem, figyelembe kell venni azt, hogy vannak állami és magán kedvezményezettek, amelyek ugyanazzal foglalkoznak, ugyanazt a célszolgálják, tehát nekik is mind a kettőnek kell támogatást kapniuk. Köszönöm. További jelentkezőt nem látok. Nem tudom, a jelentőstevő kívánja visszakapni a szót, ha igen, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, kedves jelenlévők! Egyrészt köszönöm mindenkinek a véleményét, értékes hozzászólását, nyilvánvalóan segíti a közös munkánkat. Két rövid megjegyzés. Azt gondolom, hogy további konzultációkra van szükség annak érdekében, hogy a bizottság, mármint az Európai Bizottság itt előbb ismételten elmondott érveit, illetve azokat a parlamenti szempontokat közelítsük egymáshoz, amelyek a célkitűzések meghatározásával foglalkozik. Én magam a szubszidiaritás, az alulról felfele történő építkezés híve vagyok. Minden ilyen bizottsági javaslatot a lehető legmesszebb menőkig támogatok. Ugyanakkor a pontos, áttekinthető, a végfelhasználók szempontjából értelmezhető célkitűzések rendszere az, amit ki kell dolgozni Ismert több nyelven is az a mondás, hogy a kevesebb az néha több. Hat alapcélkitűzés, amelyik további 18 al célkitűzésre bomlik, olyan célkitűzések is szerepelnek a bizottság eredeti javaslatában, amelyek nem kompatibilisek, nem egymáshoz igazítható célkitűzések, és ha bár kohéziós politika és vidékfejlesztés sokban hasonlít, sokban különbözik, minden összehasonlítás az persze sánti, de mégis egyfelől a kohéziós politikában a tematikus koncentráció elve, másfelől pedig ezzel itt egy szögesen ellentétes, kicsit a áttekinthetetlenség irányába mutató célkitűzés rendszer. Ami az ellenőrzés kérdését illeti, valóban igaz, hogy a horizontális rendelet ebben a kérdésben eligazítást ad, ott is szerepelnek eh, megoldások, ugyanakkor az eddigi tapasztalatok mutatják azt, hogy egy egymásra mutogatás jellemzi a rendszert, a tagállamok benyújtják a vidékfejlesztési programjaikat, ezeket a bizottság jóváhagyja, majd a vidékfejlesztési programok ellenőrzésének az időszakában jutott többször eszébe a bizottságnak, hogy az ellenőrző szervezet akkreditációjával probléma van erre vonatkozólag a tagállamok és a támogatások címzetjei szempontjából lenne egy eh, megnyugtatóbb megoldás, hogyha a programok végrehajtását megelőzően azon akkreditációs szempontokat a bizottság érvényesíteni, amit a már végrehajtott programok későbbi ellenőrzése kapcsán egyébként is elvégez. Semmivel sem több adminisztráció, semmivel sem nagyobb bizottsági hatáskör vagy beleszólás, ellenben az egész program rugalmas, hatékony végrehajtását szolgálja. Várom a módosító javaslatokat, és bízom egy eredményes, hatékony közös álláspont kialakításában. Ja, Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, a módosító benyújtásának határidő. 10, június 16-a dél és szeptemberben kerül sorra, kerül majd szavazásra a téma. Köszönöm szépen hozzászólásokat, zárjuk ezt a naprendi pontot, a négyes számú, a jelentéstevő Ivanova asszony is befutott időközben, üdvözlöm őt, meg is adom neki a szót, vezesse föl a jelentését. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, first of all, allow me to Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönettel tartozom Magli főigazgató úrnak, illetve Kreten úrnak a számvevőszék részéről a hatékony együttműködésért az egész folyamat során. Szeretnék négy irányvonalat körvonazni. Szerintem ezek nagyon fontosak a rendelet szempontjából. Először is az eredmények tekintetében egyértelmű mutatókra van szükség, egyértelmű célkitűzésekre a pénzügyi kezelés, a pénzügyi irányítás területén. Második megjegyzés a megelőzés, ebben nagyon hiszek, és szerintem ezeket az intézkedéseket meg kell erősíteni, hiszen mindig olcsóbb a megelőzés, mint az utólagos korrekció. Aztán a költséghatékonysági elemzés, minden további kiadást igazolni kell, érvekkel kell alátámasztani, ennek a hatékonyságot kell szolgálnia, és végül az egyszerűsítés egyetértek. Az eljárásokat egyszerűsíteni kell, azonban nem szabad vonakodni az ellenőrzés megerősítésétől. Most a módosító javaslataimra összpontosítanék. Egyrészt ezek érintik a bizottsági hatáskört. A bizottság felelős a költségvetés megvalósításáért, neki kell biztosítania a hatékony megelőzést és kiadást, kiadásokat, ezért módosítókat nyújtottam be, mely szerint az akkreditációs folyamatban a bizottságnak ellenőrző szerepe lenne, és így elkerülhető a általány korrekciók túlzott használata. Aztán ott vannak a tanúsítóhatóságok, ezeknek a munkáját is ellenőriznie kell a bizottságnak, meg kell győződni arról, hogy megbízható a munkájuk. Támogatom a számvevőszék megjegyzéseit ebben a tekintetben, illetve fontosnak tartom azt is, hogy számszerűsítsük illetve kockázat alapúvá tegyük a bizottsági ellenőrzéseket, és ez az administratív terhet csökkenteni, hiszen megfelelő szinten tartaná az ellenőrzést. Aztán a módosító javaslatok másik fő irányvonala az átláthatóság növelése. Szerintem a egyértelmű célkitűzéseket kell meghatározni, annak érdekében, hogy a pénzügyi irányítás szabályosságáról, szabályszerűségéről megfelelően tudjanak beszámolni. Szerintem a bizottságnak ki kellene adnia a tanúsító a hatóságok véleményét, gondolok itt a kockázati rátá, a hibarátára is, és amikor a szabályszerűséget vizsgálják, akkor bizonyára a hiba arány és ébarányra is fényderül, ezeket közé kell tudni adni. És végül pedig az adósságok, a kintlévőségek kamatai, erre is oda kell figyelni. Van egy olyan módosító javaslatom, amely a szerződés 290. cikkelére utal, a delegált akt- aktusokra a horizontális rendeletben, tehát a parlament és a tanács a technikai szakértelem alapján, a számvevőszéki szakértelem alapján saját véleményt alakíthat ki, és szerintem a számvevőszéknek a bizottság kritériumot is értékelnie kellene, hiszen ez nagyon fontos a kockázatok hatékony kezelése szempontjából. Ami pedig a, a megfelelőséget, a konformitást illeti, statisztikai technikákat kellene alkalmazni, és a számbevőszék szerint a legtöbb korrekció általány korrekció a mezőgazdaság területén, és ezzel nem értenek egyet a tagállamok. Statisztikai szempontból megfelelő mennyiségű adattal kell számolni, és így a konformitási döntések megfelelőek lehetnek. Ami pedig az ellenőrzést és a büntetést illeti, a nem megfelelés esetében, a szándékos nem megfelelés esetében emelni kell a, az arányokat, hiszen szerintem a politika hatékonyságát ezek növelhetik, és különösen a szándékos nem megfelelés esetében hatékony eszköz lehet ez. Van egy-két kérdésem a bizottság felé, gyümölcsöző eszmecserét folytattunk önökkel, de még mindig van egy-két kérdésem. A számvevőszéki külön jelentés alapján a korrekciók 92%-a általány korrekció. Önök szerint milyen eszközöket lehetne használni annak érdekében, hogy statisztikai szempontból kielégítő legyen az értékelés, ami pedig a kisgazdálkodókat illeti, véleményem szerint a keresztmegfelelési eljárásból őket sem kellene kizárni, vagy mentesíteni. A számvevőszék vélemény is ezt mondja, a bizottság milyen konkrét lépéseket javasolna annak érdekében, hogy ezen kisgazdálkodókat és megfelelő eljárásokkal ellenőrizzék. És végül egy általános kérdés. A rendelet az ellenőrzések számának csökkentését írja elő. Hogyan lehet hatékonyan garantálni azt, hogy az ellenőrzések szintje, illetve minősége érintetlen marad? Köszönöm. Köszönjük szépen az előadónak hogy a módosítóit bemutatta. Akkor most megadom az Európai Bizottságnak ismét a szót, hogy ezzel kapcsolatban is mondja el a véleményüket. Köszönöm, elnök úr. Ivanova asszonynak pedig a jelentést köszönöm, és a jó munkakapcsolatot is, és a gyümölcsöző tárgyalásokat, amelyeknek nyilván volt hatása, pozitív hatása a tervezetre is. most a kiadásoknak egy szintjéről, egy bizonyos szintjéről beszélünk, az új MFF-re vonatkozóan 16 milliárd eurót javasoltunk évente, és a horizontális szabályozás mondaná meg, hogy ezt hogyan kell végrehajtani. Minden lehetséges erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a dolog működjön. A véleménytervezet nagyon értékes, nagy részt egyetértünk leírtakkal, főleg a 4-es, 6-os és 12-es módosítóval. Más módosítókat is el tudhatunk fogadni, az 1.7-es, 11-essel kapcsolatban legalábbis ezekről beszélnünk kellene és lehetne még, de itt van némi fenntartásunk. A komoly fenntartásaink a bizottság további részvételével kapcsolatosak, hogy komolyabban részt vegyünk a tagállami CIP-ben, a CAP-ban. A 10-es, 14-es módosítók tartalmazzák ezeket a számunkra problémás megfogalmazásokat, meg a kettes. Ugye azt javasolja a véleménytervezet, hogy a bizottság ex ante jóváhagyást adjon a tagállamoknak. Intézményi értelemben azt kell, hogy mondjuk, hogy a shared management koncepciójának, amelyet a pénzügyi a költségvetési rendelet tartalmaz, ez nem felel meg. Ez szerint a tagállamoknak kell a pénzeket kezelniük, és a bizottságnak van felügyeleti joga, de ez csak ex post, vagyis utólagos módon érvényesülhet. Ö, ö, megsértenénk ezt az elvet, hogyha mi előzetesen is ellenőrizni akarnánk dolgokat. Ráadásul ez nem tenne jót az ex post ellenőrzéseknek is, azok jellegének hatékonyságának. 81 kifizető ügynökség van a tagállamokban. Ezek regionális kifizető ügynökségek többnyire, és ezeknek a munkáját átvenni azáltal, hogy mi előzetesen ellenőrizzük a dolgokat, ez nagyon lelassítaná a folyamatokat, és ráadásul nincs is erre megfelelő intézményi és személyi keretünk, állományunk. A DG Regio a strukturális alapokra vonatkozó javaslatában éppen ellenkező javaslatot fogalmazott meg, az eddigiekben még szükséges előzetes ellenőrzéseket is megszüntetné. Tehát ha azt akarjuk, hogy növekedjen Európa és gyorsan, zajjon a pénzek szétosztása, akkor nem lehet további bürokratikus akadályokat gördíteni ezerébe. A tagállamoknak meg kell felelni az EU szabályoknak, de ez a tagállamok dolga az előzetes ellenőrzés, hogy jóváhagyás. Ez nem jelenti azt, hogy mi nem foglalkozunk a jóváhagyási eljárással, folyamatosan ellenőrizzük az erre hivatott hatóságok ellenőrző munkáját, és ha anomáliákat találunk, akkor felkérjük a tagállamokat, hogy korrigálják a hibákat a kifizető ügynökségeknél, és a nehézségeket oldják meg. Az ex post eljárás is egyébként akkor ex TV válik annyiban, hogy az ex post szempontjából teszünk ajánlásokat az ex ante értékelésékre is. Az új programok vonatkozóan, amelyek 2014 és 20 között mennek majd, nem minden jóváhagyást fogunk megváltoztatni. Továbbra is a legtöbb kifizető, illetve jóváhagyó intézmény megmarad, csak ezek átalakítják eljárásaikat az új szabályoknak megfelelően. Tehát külön kell választani világosan a tagállami és bizottsági kompetenciákat e területen is. Más fenntartásunk is van, az ötös módosítóval főleg. Lehet, hogy ez csak egy félreértés. Úgy látjuk, hogy a DAS kiadása megint csak a kifizető ügynökségek feladata, nincs szükség állami beavatkozásra. Szeretném ezt a kérdést felvetni, hogy tisztázzuk, hogy önök mit is értettek. Ez alatt lehet, hogy ezzel nincs is baj. A nyolcas módosító a pénzügyi korrekció kalkulációjára vonatkozik. Egyetértünk azzal, hogy az általány, ö, általányban fizetendő korrekciókat megszüntessük, mert ez egyfajta büntetésé kezdett már válni. Érdemi módon kell kiszámolni a visszatérítés a korrekciók mértékét, a rendeletbe azt tervezzük belefoglalni, hogy a jóváhagyó hatóságokkal közösen kialakítsunk egy rendszert, amely a hiba arányra ö, is hivatkozik, és az arra hivatott hivatalok ö, ö, mondhatják meg, hogy kinek mekkora korrekciót kell alkalmaznia. A bizottság feladata ezen belül az, hogy megbízható statisztikai méréseket végezzen szerűen, Sajnos ezt sem tudjuk megbízhatóan végezni, mert a tagállamoknál vannak az adatok, többnyire nehéz ezekhez hozzájutni, de a bizottságnak annyi hatása van, hogy az adatok gyűjtésére, ellenőrzésére vonatkozó szabályokat mi adjuk részletes szabályozásban, és ennek a figyelembevételét betartatjuk. Ez egyébként az új a nyáron fog megjelenni, és a tagállamok több részletre vonatkozóan kapnak majd tanácsot, hogy hogyan végezzék az ellenőrzést. Ami a 9-es módosított illeti szerintünk ez ellentmond a 8-asnak. Mert az általány korrekciókat nem lehet kalkulált korrekciókkal helyettesíteni, pusztán tagállami dokumentumok alapján. Nekünk is mintákat kell vennünk, és ehhez helyi ellenőrzéseket kell folytatnunk. A 14-es módosító és a 17-es, 18-as, ezek mind a kereszt megfeleléssel foglalkoznak. Ivanov asszony is éppen elmondta, hogy az a szándéka és ennek szándéka, hogy erősítsék, szigorítsák a büntetéseket ezen a területen. A kereszt megfelelés vonatkozásában. A 14-es módosítóban azt javasolja, hogy a bizottság adjon garanciát kvázi arra, hogy egyes régiók, ahol sok a kis termelő, nem maradjanak ki a keresztmegfelelési programokból, rendszerekből. A módosító jelenlegi formájában e, e, számunkra végrehajthatatlan, mert hogyan tudnánk mi ezt e, garantálni? hogyha a jogalkotó, a helyi jogalkotó olyan szabályokat alkot, amelyek alapján a kis vállalkozók, kis termelők ki vannak zárva a cross compliance rendszeréből. A bizottság nem hozhat ezzel ellentétes döntést és garanciákat sem adhat. Ami persze a kis termelők szerepeltetését a Cross compliance programmal illeti, mi ezzel egyetértünk, hogy őket be kéne vonni. Elnézést. Még egy mondatom lesz, elnök úr. A 17-es, 18-as módosítók azt javasolják, hogy egyes bírságok akár az 5-10%-os értéket is érjék el, vagyis hogy ennél alacsonyabbat ki se lehessen szabni mi úgy gondoljuk, hogy kis szabálysértések esetén ö, fölösleges ilyen aránytalanul nagy büntetést kiszabni. Szerintünk ezt meg kell közösen vizsgálnunk, hogy hogyan lehet az arányosság elvét itt érvényesíteni. Oh, very much, uh, the representative of the commission. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének ezt a hozzászólást, Nőgle úrnak és mielőtt a jelentéstevőnek ismét megadnám a szót, üdvözlöm az ugandai delegációt, hogyha jól tudom, ők érkeztek meg. Üdvözlöm Önöket a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság ülésén, és most pedig meg is adom a szót Irjana Ivanova jelentéstevő asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon hálás vagyok Möge úrnak a megjegyzéseiért, és nyitottan állok az eszmecsere elé. Tisztázhatjuk a még nyitva levő kérdéseket. Egy-két megjegyzéssel élnék válaszul, ami a felelősséget illet. Ugyanez a pénzügyi rendelet mondja ki, hogy a költségvetés megvalósítására bizottság a felelős, ezért kérünk még bizonyos dolgokat a bizottságtól, mert úgy érezzük, hogy ez megfelel a pénzügyi rendelet előírásainak. Ami pedig az előzetes jóváhagyást illeti, nos, ebben a tekintetben nem látom, hogy miért ne lehetne ezt megvalósítani, hiszen bizonyos kifizető ügynökség esetében az előcsatlakozási alapok akkreditációjánál pontosan ez történt tehát nem kérjük azt, hogy minden kifizetési ügynökséget, kifizető ügynökséget ellenőrizzenek, csak a kockázat alapon járjanak el. Ami pedig a statisztikai szempontból érvényes mintavételezést illeti, meglep az, hogy ez nem tartja megvalósíthatónak a bizottságnak, a, kohé- a bizottság a kohéziós alapoknál ez működik, itt pedig nem, nem értem igazából, hogy ennek mi az oka, tehát szeretnék erre további magyarázatot kapni. Ismét köszönettel tartozom önnek, eh, hiszen nagyon értékesek voltak a megjegyzése, az idő szűkössége miért csak ennyi szeretnék mondani. Köszönöm. Köszönjük szépen Miriana Ivanovának az elmondottakat. Kérdezem a számbevőszék képviselőit, hogy kívánnak-e megszólalni ezzel a kapcsolatban? Nem. Jó, akkor az eszmecserének a végére értünk. Július 10-én így kell benyújtani a módosítókat, és szeptember 17-én fogunk erről a véleményről szavazni. Ö, minden résztvevőnek köszönöm a mai részvételt, a tolmácsoknak is a munkát, a titkárságnak a szervezést, és persze a bizottságnak és a számvevőszéknek is, hogy ide fáradtak, és részt vettek ülésünkön, ezzel a hivatalos részt és az ülésünket berekeztem.